Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát, mert szavazunk. Uh, uh, let me say, at the beginning, test vote. Egy valamit szeretnék az elején, teszteljük a rendszert. Kérek mindenkit, hogy a tesztszavazásra készüljön föl. Nagyon fontos ellenőrizni a rendszert, üljenek le és hagyják abba a beszélgetést, mert elkezdjük a tesztszavazásokat. A tesztszavazást. Of question you propose. Milyen kérdést javasolnak? Például az, hogy felkészült-e mindenki a nyári szünetre. Ez lesz a tesztszavazás kérdése. Válaszolják meg, készen állnak-e a nyaralásra? Megnyitom a szavazást. Ah. Dear colleagues, please stop. Kedves kollégák, mindenkit kérek, hogy hagyja abba a beszélgetést. Elnézést, hogyha udvariatlanul fogalmaztam esetleg, de hagyják abba a beszélgetést és szavazzanak. Lezárom a szavazást. Okay, it's, um, uh, let me inform you mm, at... Hadd mondjam el mindenkinek, mint a következő napirendi pontunkat, hogy megváltoztattuk a szavazási sorrendet. Angelika Nébler előadó azt kérte, hogy a Családi Vállalkozások Európában című jelentés tervezettel foglalkozunk először, mert neki hamarabb el kell menni. Szerintem nem nagy gondás senkinek, tehát a családi vállalkozások Európában lesz az első jelentéstervezet, és Angelika Niblernek adom át a szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! nem szeretném feltartóztatni a szavazást, csak szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a valóban kitűnő együttműködésért ennél a jelentésnél is. Nagyon sok módosítóindítvány indítvány készült, ezek végeredményben mind ugyanabba az irányba mutattak, úgyhogy remélem, hogy a szakbizottságunk is egyértelműen tudja jelezni, hogy támogatjuk a családi vállalkozásokat Európában. Köszönöm mindenkinek azt is, aki szerepet vállalt a kompromisszumok kidolgozásában. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden részről kompromisszumkészséget tapasztaltam, mindenki kapott, de adott is, volt, akinek vissza kellett vonnia egyes dolgokat, tehát kitűnő volt az együttműködés, és lesz nem még egy szóbeli módosító a 90 a 89-es módosítóhoz, ha megengedi elnök úr, akkor a szavazás előtt ezt a szóbeli módosítót előterjeszteni még. Semmi gond. Első kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 67-es, 75-ös és 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás. Nem, mondja az elnök úr, bocsánat. A 68-as okafogyott, tehát a 69-esről szavazunk a 69-es módosítóról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Emple 25 mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt is elutasítottuk. 72, 71, 73, 74 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 96 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 97 mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem világos, úgyhogy ellenőrizzük, a 97-est megnyitom. The vote is closed. One people too many. Lezárom. Egy eh, több néppárti képviselő van, bocsánat, mondja az elnök. Most jó, lezárom. Elutasítottuk. 98. Most akkor Nibler asszony a szóbeli módosítójával. Köszönöm, elnök úr. A következő szóbeli módosítót eh, szeretném a 98-ashoz. Felszólítja a bizottságot, hogy eh, terjessze ki a KKV-knak szóló eszközök kedvezményezeti körét, mit fem és family businesses ezen a kiegészítés. Eh, my question is, um... A kérdésem az, hogy tiltakozik-e valaki a szóbeli módosító ellen, álljon föl, hogyha tiltakozik, nincs tiltakozás, ezt nem ellenzi senki, akkor szavazhatunk a 98-as módosítóról ezzel a szóbeli módosítóval együtt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 137 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 100 mellette, ellene, tartózkodás, hú, nem világos, ellenőrizzük, megnyitom a százast. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 100 12 és 116-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 112-esről és a 116-osról a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Emplő 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 22 mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 144 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellene. Elnézést, a 147-est ellenőriznünk kell, nem világos. The vote is closed. Accepted. Accepted. Sorry, because you... Lezárom, Elfogadtuk. Elnézést kérek, de nem láttam, és azért. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Empl 3, két részben szavazunk, az első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk. Ellenőrizzük akkor az Emple 3-asnak a második részét. The, the vote is closed. Accepted, sorry. Accepted, yeah. Elfogadtuk kilentes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100 89 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. A 189-est ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FAM egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FAM 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. szám 13 mellette, ellene. Ez sem világos. A szám 13-ast ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettőszáztíz mellette, ellene, tart, ellenőrizzük. A 210-est ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás. Hát ez sem világos, ellenőrizzük a 7-est. Amendment 7. Még mindig a 7-es, lezárom. Elfogadtuk. Valaki megváltoztatta a véleményét, láttam, láttam, mert az előbb 50-50 százalék -50 volt az arány, most világos, köszönöm. Akkor minden alkalommal ellenőrizhetek. A nyolcas következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24, 25 egyben mellette, ellene, Valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt is. A 24-esről és a 25-ösről egyben szavazunk. The, close, the vote is closed. Lezárom. 23 mellette, ellene. Senki nem szavazott? Még egyszer a 23-asról. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Legalábbis úgy gondolom. Ellenőrizzük, bocsánat, 26-os, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 36 mellette, ellene. Még egyszer. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl G mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Emple N mellette ellene tartózkodás elfogadva. Emple 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 27-est ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom. Ojjaj. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. A 28-ast is ellenőrizzük, elnézést. 28. The vote is closed. Lezárom. Hát igen, elutasítottuk. Ahogy láttuk pontosan. Fam D mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Elnézést. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Fam E mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, Fam G mellette, ellene. Tartózkodás, ezt nem látom, úgyhogy ellenőrizzük a G-t. One PP. One PP. Egy néppártival többen vannak. Lezárom. Elfogadtuk. H. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. I. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. K. Mellette. Ellene. Tartózkodás azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kellene, bocsánat, tehát a K-t ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Szám 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, szám 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan szavazunk a végszavazás tehát elektronikus. Megnyitom a szavazást. One EPP. Egyel több néppárti van. Talán Angelika Nibler lehet az. Okay, the vote is closed. Lezárom. Tessék, 48 mellette. Nagyon jó, megvan az eredmény. Angelikának gratulálunk, és a következő napi rendi pontra térünk rá. Mindenütt a pénz, a pénz, a pénz. Nos, a napi rendünkön a kék gazdaságban rejlő kutatási és innovációs lehetőségek, és Ferejra kollégái ez az anyag. Kezdjük. Compromise Amendment 1. In favor? Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 78-as módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 78-ast. 78-as ellenőrzés. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. E, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as mellette ellene. Nézzük meg ellenőrző szavazás 93-asról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Megszavaztuk. 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tart tartózkodók elfogadtuk, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 121-es mellette ellene tartózkodók Szerintem elfogadtuk, de a 121-esről is tartunk ellenőrző szavazást, 121-es. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Kire 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 131 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 15-ös módos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 152-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és most jön a 12-es kompromisszumos módosító, és Ferrer a kollega valamit szeretne mondani. Ferreira, öné a szó. Obrigado, President. Köszönöm, elnök úr. Volt egy félreértés, de időközben ezt szerencsére sikerült tisztázni. Azt kértem, hogy a szóbeli módosítót ne vegyék figyelembe, tehát váljonok a fogyottá ez a szóbeli módosító indítvány, tehát pusztán a kompromisszumról szavazzunk. És a 154-es módosító vonatkozzon a kompromisszumra, ezt lefedné a kompromisszum, és ezt, erről szavaznánk a szóbeli módosító kiegészítéseként. Köszönöm. Göcs. Rendben van. A, tehát akkor a 154-esről is szavaznunk kell, ugye ez a kompromisszumnak a kifutása. De minden esetre először a 12-es kompromisszumot szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 154-es mellette ellene elutasítottuk. De nézzük meg, ellenőrzés, jó? Mert fontos. 154-es módosító. 154. Szavazunk és lezárom a szavazást. Elutasítva. Elég egyértelműen. De azért mégis, mivel fontos volt, és kicsit zavaros, ezért érdemes volt ellenőrizni. 156-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 157 mellette, ellene ellenőrizzük. 157-es ellenőrző szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 158 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 159 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 162 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 167 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodók. Szerintem nem volt egyértelmű, tehát a 169-esről is tartunk egy ellenőrző szavazást. One six nine, one six nine, yeah. 169. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodók. Az első részről szavaztunk, bocsánat, tehát 179 első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette elutasítva, 180 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 181 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, 181 ellenőrző szavazás. The vote is closed. Zárom. Elutasítva. 182 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 183 mellette. Elnézést, 183 első rész. És meg két részbe kell szavaznunk. 183 első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 184 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottuk, bocsánat, 187 mellette, ellene, tartózkodók, átment, ez átment, de ellenőrizzük, 187-es ellenőrző szavazás. Lezártam, elfogadtuk. 180 elnézést, tehát a 187-es mondja az elnök, azt elfogadtuk, ugye? Akkor a 188 jön mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 189 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük 189-es. 189-es ellenőrző szavazás. Lezártam. Ez átment, elfogadtuk. 21-es e, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 második rész mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 203-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 212 mellette ellene ellenőrizzük, tehát 212 ellenőrző szavazás. Bezárom. Ez átment. 2.13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 2.14 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, tehát 2.14 ellenőrző szavazás. Lezárom. Egy EPP sel többen szavaztak a kelleténél. Most rendben van. Lezárom. Elutasítva. 2.15 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 2.16 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 2.17 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 2.18 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 222 mellette ellene ellenőrizzük, 222. Lezárom. Megint egy epp se többen szavaztak. Most rendben van, lezárom. Elfogadtuk. 223 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. De nézzük meg. 223 ellenőrző szavazás. 223 ellenőrző szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész, második rész kiesett. Mert hogy az első rész nem megy át, akkor a második részről. De az első rész átment, nem? Kérdezi az elnök. Amendment 14 in favor. Sem 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kompromisszumos 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 37-es módosító mellette, ellene e, ellenőrizzük, 37-es. Tehát 37-est ellenőrizzük. Lezárom. ezt elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 22, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ellenőrizzük, 43-ast ellenőrizzük. Forty, forty-three. Closed. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 44 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 45 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 46-os. Forty-six. 46-os, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 47-es mellettem, ellenem tartózkodók elutasítottuk, 48 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, 48-as. Lezárom. Elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók e, ellenőrizzük. Egyes. Tehát szavazunk az egyesről, elektronikus ellenőrzés, lezárom. Ezt megszavaztuk. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négy mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Öt mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hat mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Emple 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Emple 4 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Emple 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Emple 11 mellette ellene ellenőrizzük. Let us check it. It's employment... employ. Tehát foglalkoztatási bizottságtól 11-es. Lezárom. Elutasítva. Rendben van. 18-as. empla 18-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Megint ellenőrizni kell, mert nem igazán emelik fel kezüket. Nem egyértelmű, sajnálom. Tehát gépi ellenőrzést tartunk az EMPL 18 módosítóról, tehát foglalkoztatási bizottság 18-as, lezárom. Ez átment, elfogadtuk. 22 EMPL mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, EMPL 23 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, EMPL 23 ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom Nos, 26-os, 27-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Halászati 9-es, tehát PES 9 mellette, ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Tehát Halászati Bizottság 9-es módosítója mellette. E, illetve egy gépi ellenőrző szavazás volt, bocsánat. Elfogadtuk. PES 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Pest 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Pes 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Pes 30 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Pes 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, PES 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, PES 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, PES 43 mellette ellene tart, ezt ellenőrizzük. Tehát a 43-ast a halászati bizottságtól ellenőrizzük. De vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Tehát most következik egy gépi zárószavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is Closed. Lezárom. És gratulálok Ferreira kollégának, a raportőrnek. 49-en szavaztak mellette, 80 ellene. Gratulálok, kollega úr. We go. Most pedig áttérünk az interoperabilitással kapcsolatos jelentésre, az Európai Közgazdasági Szervekre vonatkozó interoperabilitási megállap, mm, megoldások. Zorinyu képviselő az előadó. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 71-esről szavazunk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 75 mellette, ellene tartózkodás ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 75-ösről szavazunk. A néppártól egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 36 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Imko 36 os rogépi szavazással. A szavazást lezárom. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkor 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, de jobb, ellenőrizzük, a 92-essel szavazunk. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrző szavazást tartunk a 126-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 133-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Imko 50 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 51 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imko 52 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 134 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 imko mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 imko mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene ellenőrizzük a 137-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 138 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 138-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Imko 55. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imko 3 mellette, ellene, ellenőrizzük, IMCO 3-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. IMCO 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. IMCO 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. IMCO 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, IMKO 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 45-ös módosított. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük inkább a 47-esről szavazunk. Ellenőrizzük a 47-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de jobb ellenőrizzük. 9-es, 9-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imkor 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imkor 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Timko 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 Imko mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, záró szavazás, elektronikusan szavazunk a jelentés egészéről. Lezárom a szavazást. 55-2 arányban Szorinyú kollega, gratulálok ehhez az eredményhez, a jelentéshez. És most következik az utolsó, a 2016-os évi költségvetés, a háromoldal egyeztetésre vonatkozó megbízatás. Annelien van Poszilt az előadó. Elnézést, hogy rosszul ejtem a nevét. Elnézést. Kezdjük akkor. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a kilences módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizhetjük. Rendben, a 9-es kompromisszumról szavazzunk, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Szavazást lezárom elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, ellenőrizzük a 48-ast. A 48-ast ellenőrizzük. biztosak kell legyünk a módosítójában. Lezárom a szavazást. Látja? Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 55 mellette, ellene elfogadtuk. Most pedig elektronikusan következik az elektronikus szavazás, záró szavazás a jelentés egészéről. Megnyitom a szavazást, lezárom, és az eredmény remek, 48 2 arányban hat tartózkodással. Gratulálok Annelien van Bosseltnek. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Elnézést kell kérjek, de lezárjuk a szavazást, mert véget ér a szavazás. Oh, oh excellent news, I don't know. Excellent news? <laughs> okay, excellent news. Yeah. We would like to continue with the next... Szeretnénk tehát folytatni a következő napi rendi ponttal. A következő napi rendi pont az ITRE bizottság prioritásai 2016-ban költségvetés eszmecsere José Manuel Fernándessel, a 2016 évi költségvetés általános előadójával, aki a Költségvetési Bizottságot képviseli. Szeretném udvariasan megkérni a kollégákat, hogy azok, akik elmennek most a teremből, azok ezt lehetőleg hang nélkül tegyék, vagy csendben tegyék. Köszönöm. Okay, thank you.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 úgy látom, hogy a raportőr kollega nincs még itt. Kint vár? Kint vár. Jó. Ja. Haha, dear colleague, very glad to see you. Our dear rapporteur. Please take a seat.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 Colleague. Dear friend Miriam, Miriam, if I... Kedves Miriam, kérem üljön le. És talán mások is. Kérem a kollégákat, hogy üljenek le, hogy el tudjuk kezdeni az eszmecserét a költségvetésről. Tehát emlékeztetem önöket, hogy a 8-as költség, napirendi pont következik. Az ITRE bizottság prioritásai 2016-ban költségvetés eszmecsere José Manuel Fernándessel, 2016 évi költségvetés általános előadójával. Üdvözöljük itt önt a, az ipari szakbizottságban nem először jár itt, és nem először jár szakbizottságban a költségvetésén kívül is. Ugyanakkor emlékeztetném önt arra, hogy ma délelőtt szavaztunk az ITRE költségvetési prioritásairól is, tehát ezen már túl vagyunk. Itt van a raportőrünk is, kolléganőnk itt ül, és én csak annyit mondanék, hogy az éves költségvetés számunkra nagyon fontos, mert azokon keresztül valósulhatnak meg az ITRE szak politikai prioritásai, és gyakorlatilag ezzel járulhatunk hozzá. Az ipar és kkv innováció, IKT, technológiák, telekom területén és az energetika területén a versenyképességhez. Tehát ez az a gazdaságunk versenyképessége szempontjából egy rendkívül fontos, gyakorlatilag ez egy a válságból való kilábalási stratégiánk része kell, hogy legyen. Tehát, olyan 30-40 percet tábláztunk be erre az előadásra és eszmecserére, és akkor most Fernandes kollégát kérném, hogy az Európai Parlament főbb 2016-os prioritásait ismertesse velünk talán Okay, good. Merci, je vais parler. Euh... Köszönöm. Franciául fogok beszélni. A főbb vonalakat már a plenárison elfogadtuk a 2016-os költségvetés vonatkozásában 2015. március 11-én. Én a, e, emlékeztetnék arra, hogy a foglalkoztatásra, a KKV-kra és a vállalkozási szellemre eh, koncentrálunk a költségvetésben. Ennek nyilván következményei vannak a programokra nézve is, illetve a különböző fejezetekre is emellett a kohéziós politikát, a belső szolidaritást nem szabad elfelejteni. A belső szolidaritás szempontjából a kohéziós politika fontos, és hát a kohéziós politika az kutatási, valamint az intelligens növekedés szempontjából és foglalkoztatás szempontjából is fontos. Ami a külső szolidaritást illeti, ott pedig arra kell figyelnünk, hogy mi történik Európa környékén, e, éppen ezért ezek is e, fontosak. E, itt biztonsági, bevándorlási, illetve migrációs kérdések merülnek fel. Ami az elveket illeti a tanács és a bizottság, azt várjuk el tőlük, hogy a kötelezettségvállalásaikat betartsák, tehát több éves éves keretet eh, tartsák tiszteletben. A tanács gyakran elfelejti, hogy egy új eh, több éves költségvetési keretben vagyunk, ahol van egyfajta eh, rugalmasság, ahol sikerült nekünk egy globális marzsot Eh, a korábbi évek fel nem használt kereteit, mint globális marzsot eh, megtartani. A, a tanács, eh, amikor beszéltünk velük, ezt nem akarta az EFSZ-re, tehát a Juncker tervre, az Európai Stratégiai Beruházási Tervre ezt felhasználni. Aztán mégis sikerült, ez egy ez egy új keret a 14-es cikk alapján, és 2016-tól egy globális marzs jelentkezik, amelyet csak politikai célokra lehet felhasználni, ilyen a foglalkoztatás és a növekedés. Tehát ezt a rugalmasságot fogjuk felhasználni, és ezért is van az, hogy a, pénzügyi, a több éves pénzügyi keretet meg beleegyeztünk, hogy ezért egyeztünk bele, illetve azzal a feltétellel egyeztünk vele, hogy ezt a rugalmasságot tudjuk alkalmazni. Nyilván emellett vannak még a többi rugalmassági eszközök is, amik szintén fontosak. A kompromisszum tiszteletben tartása azt is jelenti, hogy ki kell fizetni mindazt, ami kötelező. Ez szinte nevetséges ezt kimondani, de ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalások, azok később kifizetésben is meg kell, hogy jelenjenek. Ezek a kifizetések logikus következményei a korábbi kötelezettségvállalásoknak, és feladatunk az az, hogy a backlogot, a hátra, az elmaradásokat csökkentsük 2016-ban. Eh, például nem akarunk, nem akarjuk azt, hogy több mint két milliárd legyen az átvitt eh, ilyen elmaradott összeg. Tehát ezért is van ennek a költségvetésnek kihatása az FC megállapodásra is. E, csökkentettük annak a, a, a súlyát, amely a Horizont 2020-ra, e, illetve a CEF-re e, nehezedett volna, tehát egy milliárd helyett egy alacsonyabb összegről van csak szó. Június 23-án fogjuk elfogadni a Költségvetési Bizottságban a jelentést, és ezt követően pedig júliusban lesz a költségvetésről vita a, a plenárison. Októberben lesz egy újabb állásfoglalás, állásfoglalás a költségvetési módosítókról szeptember végén szavazunk. 20, október 28-án költségvetési szavazás, és ezt követően jöhet a, az egyeztetés. Ami a bizottság költségvetési tervét illeti, amit május 27-én kaptunk meg, és nyilván a, a tanács is tanulmányozza ezt a költségvetési tervet. Itt emlékeztetném itt, hogy a kozme Kozme tételt megtartottuk 2015-höz eh, képest, ami a Horizont 2020-at eh, illeti 1,9%-os csökkentést eh, kellett elfogadni. De sikerült a csökkentés mélységét csökkentenünk, a Horizont 2020 az 11,6%-os növekedést fog mutatni, ami 1 milliárd eurót jelent. E, fontos az, hogy a kifizetésekre rendelkezésre álljanak a pénzek, tehát a kötelezettségvállalásokat e, tiszteletben tudjuk tartani. Ami az ügynökségek kérdését e, illeti, ott e, az ügynökségek körében látunk egy növekedést, amely korábbi évek kompromisszumából következik, ami a PP-ket és pa kat illeti, tehát a kísérleti terveket, projekteket illeti, ott a marzs csökkent, és ez az FC megállapodással tovább csökkent, ugyanis a márzsokat arra használtuk fel, hogy csökkentsük a Horizont 2020-ra gyakorolt hatást. Ami tehát az előkészületi eh, cselekvéseket illeti, ott eh, egy 140 milliós keret van a PP-kre, PA-kra, ami azt jelenti, hogy 100 eh, millió az előkészítőre, és 40 millió a PP-kre. Eh, globálisan tehát ez nem rossz, ugyanakkor ez egy kompromisszum. Egyértelműen eh, nyilván a munkánkat folytatni fogjuk, ami azt jelenti, hogy minden költségvetési éves eljárásban csökkenteni fogjuk, tehát ezt, ezt folytatni fogjuk, csökkenti fogjuk, minimalizálni fogjuk, amennyire csak lehetséges a Horizont 2020-ra, illetve a CEF-re gyakorolt hatást, mert amennyiben eh, minden évben ez a garancia alap eh, eh, létrejön, akkor ez az önök segítségével lehetséges, az önök kötelezettség vállalásával, és akkor a bizottság is, az Európai Bizottság is látni fogja, hogy mi az, amit meg akarunk védeni minden évben, melyek azok a költségvetési sorok, amelyeket meg akarunk védeni, különösen a Horizont 20-at, Sikerült tehát több mint egy milliárd eurót megspórolni erre a programra, de ezzel nincs vége mert ahogy már az elejétől mondtam, a bizottság gyakran elfelejti, és a, bizottság, a tanács is elfelejti, hogy minden évben gyakorlatilag megvitatjuk ezeket a számokat. Minden évben emlékeztetni kell a tanácsot arra, hogy van egy rugalmasság ebben az egész programban, E, és e, tudjuk csökkenteni vagy növelni 10%-kal akár az egyes programok e, költségvetését. Ez a mi munkánk, ez a mi csatánk, ezt folytatni kell. Köszönöm. Uh, thank you. Thank you very much, colleague. Köszönöm. Köszönöm ezt, a, ezt az összefoglalót, és most adnám át a szót előadónknak, hogy kommentálja ezt. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm Fernández úrnak is, mondja a bosszonyt asszony. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a mai napon. Bizonyára tudják, az ITRE szakbizottságban én vagyok az előadója ennek a témának, és szerintem nagyon jó az, hogy Ilyen konszenzus sikerült kialakítani a prioritásokról már most a 2016-os évre. Úgyhogy ezt üdvözlöm. Szeretnék, szeretném még arra kérni önt, hogy eh, mivel 48-2 arányban fogadtuk el a szakbizottsági véleményt, eh, támogassa ezt ön is. Ez a szakbizottság nagyon elkötelezett az alap elvekhez és prioritásokhoz. A Horizont 2020 életbevágó fontosságú nem támogatunk semmifajta csökkentést, itt még az EFSI finanszírozására sem. Nagyon keményen tárgyaltunk már két éve ezekkel a programokkal kapcsolatban, és nagyon fontosnak tartjuk őket. Az a véleményünk, hogy azok a programok, amelyek már elindultak, nem szenvedhetnek semmifajta költségvetés csökkentést, különösen akkor nem, amikor európai szinten ilyen komoly hozzáadott értéket teremtenek. Rossz lenne a kutatásnak és az iparnak is ez, és az Európai Unió hírnevét is egy picit ez alásnál megbízhatatlan partnerként tűnne fel az EU ezért jobb szabályozást is szeretne a bizottság, és úgy érezzük, hogy elkötelezte magát emellett, de azt hiszem a jobb szabályozás része lenne az, hogy ezeket a programokat továbbra is folytatjuk. A parlamentnek is továbbra is elkötelezetnek kell maradnia a Horizont 2020 és a CEF mellett. Ez a szakbizottság véleménye és szeretnénk tehát garantálni azt, hogy ön támogatja ezt az álláspontot. Nem tudom, hogy milyen fajta engedményeket kellett tenni a trialógus során a CEF és a Horizont 2020-at érintően. Több politikát is megvizsgáltunk, az Energiaunió, az interkonnektivitás, az energiahatékonyság, a körkörös gazdaság, és így tovább. És nyilván azt is, hogy hogyan tudjuk feldolgozni ezt a lemaradást a kifizetetlen számlákkal kapcsolatban. Tehát szeretném tudni az ön véleményét azokról a pontokról, amelyeket ez a szakbizottság beazonosított. A költségvetési szakbizottság prioritásaival megegyeznek a mieink, és az utolsó kérdésem pedig az, hogy az önvéleménye szerint mit tehet a szakbizottságunk, hogy az EU alapelveit támogassuk. Augusztus 18-ig lehet módosítókat benyújtani az olyan költségvetési sorokkal kapcsolatban, amelyeket meg kíván védeni. Úgyhogy kérem, hogy adjon némi információt, tehát milyen módosítókat szeretne ön ettől a szakbizottságtól, hogyan tudjuk önt segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Shadow Reporters. Most az árnyék előadók következnek, vagyis hát, hogy mondjam, koordinátorok következnek, Tárnics kolléga először. Köszönöm szépen mondja a hozzászóló. Nincs itt a kolléga, csak egy-két dolgot gyorsan elmondok még egyszer. Szavaztunk a szakbizottságban olyan témákról, amelyek ellentmondásosak a frakció között, de ez egyáltalán nem ellentmondásos, tehát a Horizont 2020 az abszolút egyetértés tárgya, hogy ez nagyon fontos, rengeteg energia ment ebbe be, tehát ezt meg kívánjuk védeni. Egy dolog, ha jól értettem, akkor ön azt mondta, hogy a 2016-os költségvetésben a nagy siker az az, hogy a maximum két milliárdos különbség a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok között. Ez mindig a parlament egyik legnagyobb aggája szokott lenni, ugye, hogy az EU költségvetés eh, eltér ebben a tekintetben, tehát hogy mi mást mondunk, mennyit fogunk kifizetni, és aztán mennyit, mennyi jut el a tagállamokhoz, mennyit fizetnek ki a tagállamok. Hogyha ezt az akadályt le tudnánk küzdeni, ez az összes programnak nagy segítség, nagy segítség lenne a Horizont 2020-at beleértve. Köszönöm. Köszönöm. A szocialisták nevében Múli asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Hát először is üdvözlöm a szakbizottságban, a költségvetési bizottságban rendszeresen látjuk, de itt még nem találkoztunk olyan sokszor. Nyilván ön is tudja az EFSZI tárgyalásokból, illetve az eszmecseréből, ami így zajlik a szakbizottságban, a konszenzus azért igen határozott a tekintetben, hogy a 2016-os költségvetés hogy nézzen ki. Az EFSZI után, illetve azután, hogy milyen hatása lesz ennek, nagyon pozitív volt azt látni, hogy a frakciók együttműködve közösen harcolnak a Horizont 2020 és a CEF finanszírozásának a megvédéséért. Tehát ezeken a tárgyalásokon is folytatni kell ezt a fajta együttműködést. Mindenképpen biztosítsuk azt, hogy a Horizont 2020-on belül elismerjük és támogatjuk a finanszírozási külön, különbséget az úgynevezett grantok, támogatások, illetve a pénzügyi eszközök között. Ugye ez az FC elem. Mindenki láthatta a mi jelentésünkben, ugye ez tükröződik, hogy ezek a támogatások nem korlátozódnak csak azokra a területre, területekre vonatkoznak, a Marie Curie és az összes többire, amelyek támogatottak, hanem a többire is, a Horizont 2020-as költségvetésben. Tehát az az igazság, hogy az ördög a részletekben lesz majd, meglátjuk, hogy ahogy a végső költségvetési tárgyalásokhoz közelebb kerülünk, hogy alakulnak a dolgok. Minden esetre az ön továbbra is fennmaradó támogatását üdvözölnénk nem csak a Horizont 2020 tekintetében, hanem ennek a kis különbségnek a tekintetében, ami a Horizont 2020-as költségvetésen belül megvalósul. Köszönöm. A liberálisok következnek. Köszönöm, elnök úr. For, for being here. Mondja Zserbelendi úr, és megköszönöm Fernándes úrnak, hogy eljött hozzánk. Én is egy picit a kifizetések problémájára szeretnék visszatérni. Ön is említette, Karinsz kolléga is kérdezett erről, és én is konkrétan arra szeretnék rákérdezni, hogy a bizottság milyen kifizetési terve dolgozott ki, hogyha engem jól tájékoztattak, akkor a bizottság prioritásai a kohéziós és a regionális politika kifizetéseit illetik, és a kutatás, innováció az egy picit, hát nem marad ki ebből az egészből, de hogy is mondjam, másfajta prioritás a bizottság szemében. Ön ezt hivatalosan ezt eh, ki tudja jelenteni, és mi a véleménye a tagállamok abszorpciós kapacitásáról, kohéziós és regionális területen. Ez valóban probléma? Miközben a kutatás és innovációs támogatások teljesen más nagyságrendbe tartoznak, és sokkal fontosabbak is, tehát mondjuk a bizottság ennek sokkal nagyobb fontosságot kellene, hogy tulajdonítson, mint most. Mi a véleménye? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor kollégák, most a koordinátorok után jön a további hozzászóló, de Van Bremt asszony az, az FC előadója, úgyhogy ez egy nagyon fontos téma, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, és gyorsan megragadhatom az alkalmat, hogy az ITRE szakbizottságon belül az FC eszmecseréről szóljak. Hát a hatása mindennek az nagyon fontos, de először is szeretném Fernándes kollégának megköszönni azt, hogy eljött ide, és szeretném megköszönni azt is, hogy a tárgyalásokon ilyen keményen dolgozott. Ugyanazban a hajóban neveztünk mindannyian, és nagyon kemény volt ez a küzdelem. Akkor is, hogyha a parlamentben megvolt a nagy többség a költségvetés, az ITRE, a közlekedési szakbizottság és más kollégák is támogattak bennünket, de mégis a mi véleményünk a költségvetésről, a CEF és a Horizont 2020-ra gyakorolt hatásáról, illetve a tanácsáráspontja között akár egy fal is lehetett volna. Én ezt értem, tehát nyilván az értető, hogy ők hogyan reagáltak a tárgyalások során. De azért én nagyon csalódtam, és meglepődtem azon, hogy a bizottság és a tanács nem lépett, nem volt aktív a kutatás és innováció esetében, és hogy a tárgyaló felek az asztal körül nem voltak egy kicsit aktívabbak. A tárgyalások után az az igazság, hogy ha a horizont 2020-at megnézem, akkor nem mondhatom, hogy én nagyon boldog előadó lennék. Hát mindegy, azt elértük, amit tudtunk, ez valami, nem sok, de valami, de ettől függetlenül a 2016-os költségvetés kihalt a Horizont 2020-ra és a CEF-re, és ezért lesznek fontosak a további tárgyalások, ahogy ön is mondta. Két üzenetem van, önnek és a kollégáknak is. Először is. Még itt van a Horizont 2020 lebontás, ugye mi nagyon határozottak voltunk, és azt mondtuk, hogy ezt nem lehet lebontani, nem lehet hatása a Horizont 2020-ra ennek, és ezért nem is beszéltünk arról, hogy milyen legyen ez a lebontás. A munkacsoportok és mások is szerintem azt kell, hogy elérjék, hogy a bizottság tisztában legyen a mi prioritásainkkal. A tárgyalások alatt a bizottság azt mondta, a biztos nekem azt mondta, hogy hát a lebontással kapcsolatban azért van még egy kis mozgástér, és ezt használjuk ki. Ez az egyik fontos dolog, a másik pedig a költségvetés és a 2016 utáni időszak. Én nem fogadom el, és nem is fogom elfogadni a jövőben sem a további csökkentéseket mondjuk megvan egy megállapodás, és a jövő héten erről szavazni kell, én azt fogom mondani, hogy azért szavazzunk emellett, akkor is, hogyha vegyesek az érzelmeim. De minden egyes költségvetési eljárásban, minden egyes évben nagyon keményen kell küzdenünk azért, hogy a pénzek visszaáramoljanak a Horizont 2020-ba és a CEF-be. Ezt a csatát együtt kell megvívnom, mondom ezt mindenkinek, én nem igazán költségvetési képviselő vagyok, tehát mondom önnek és a többi, a rugalmasság, a marzsok és a többi, ezeket mind-mind ki kell használni, és nagyon határozottan kell ezekért küzdeni, hogy garantáljuk, hogy ezt meg is kapjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Fedeli kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, csak szeretnék kiemelni valamit, amit a kollégák is elmondtak. Nagyon határozott üzenete ez ennek a szakbizottságnak az elkövetkezendő évek prioritásait illetően. A Horizont 2020-at említették, de hát egyébként az Energiaunió felett is sötét felvegek gyülekeznek. A bizottság két kezdeményezésről van most szó, ezt a kettőt vetette fel, hogy hogyan finanszírozzuk egyeke, ezeket, milyen eszközök legyenek, és így tovább, és közben meg azt látjuk, hogy még mindig ö, fenn, még mindig az is függőben van, hogy most innen elveszünk-e pénzt az eszi támogatására. Tehát ahogy Van Brent kolléga jelentéséből láthattuk, a frakciók egyhangúan egyetértettek ezzel, lehet, hogy a prioritásaink mások, amikor mondjuk a másokról van szó, vagy arról, hogy most pontosan hova is tegyük a pénzt, de az biztos, hogy a Horizont 2020-ból nem akarjuk elvenni, mert ez a jövő prosperitását, a holnap munkahelyeit biztosítja, az új gazdaságot támogatja, tehát hogyha innen elveszük a pénzt, akkor csak azt a pénzügyi válságot hosszabbítjuk meg, amelynek még mindig a kellős közepén üldögélünk. Tehát a jövőre figyeljünk oda, a kutatásra, innovációra, amelyre szükség van. És ugyanakkor találjuk meg azt a megoldást, hogy a mai gazdaságnak hogy lehet lökést adni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Van-e még valaki, aki szólni kíván? Ha nem, még van valaki, bocsánat, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tegnap az ECOM-ban is vitáztunk erről a témáról, örültünk volna, hogyha a bizottság eljön. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenről beszélhetnénk a költségvetés kapcsán. Beszélhetnénk arról például, hogy a frakciónk ellenzi a Juncker tervet, és beszélhetnénk arról is, hogy hogyan támogatják a spekulatív beruházásokat, de ha arra szorítkozunk, ami csak a bizottságot illeti, nem pedig a költségvetés egészét. Ott vannak ugye a kozme költségvetésének csökkentései. Ez az egyetlen program, amely a KKV-k finanszírozását elősegíti, ők Európában a produktív struktúra 70%-át teszik ki, itt komoly csökkentéseket akarnak végrehajtani. Azt hiszem, hogy fontos lenne előmozdítani egy szociális, szolidáris keretet, amelyben a nagy magánvállalatok előtérbe helyezzék más célokat, és olyan tevékenységeket hajtsanak végre, amelyek a társadalom egészének igényét helyezik előtérbe. Ezt mindenképpen támogatnunk kellene. Azon kívül az innovációra és a kutatásra fordított összegeket is támogatnunk kellene, de vannak itt olyan végrehajtási modalitások ezen programokkal kapcsolatban, amelyek azok számára támogatják a hitelhez való hozzáférést, akik erre legkevésbé szorulnak rá. Tehát a nagy multinacionális vállalatok, a gyógyszeripari vállalatok ebben egy újabb részt találnak a spekuláció szempontjából, viszont a kisebb szövetkezeteket vagy kisebb vállalatokat nem támogatják mindig egyfajta piaci logikának van alávetve a kutatás, a kereskedelmi és ipari alkalmazásokat helyezik előtérbe a szociális aspektusok helyett. Köszönöm. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeiket. Úgy látom, hogy senki más nem kér szót, úgyhogy akkor a tisztelt kollégának adnám át a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Euh, Köszönöm, megkér, megköszönöm euh, mindenkinek azt, amit itt elmondott. Az ITRE szakbizottságnak euh, nyilván, nyilván tudni fogja, hogy milyen módosítókat akar majd beadni. A képviselők pedig nagyon is jól tudják, hogy milyen módosítóik vannak a, van egy bizonyos aggodalom e, az 1A e, fejezettel kapcsolatban, ami e, leginkább foglalkoztatási célú, de nyilván a KKV-kat is érinti, és a vállalkozói szellemet is érinti, amelyek viszont hozzájárulnak az unió versenyképességéhez. Én figyelemmel fogom kísérni, mindazt, ami ehhez hozzájárulhat, ezekhez a célokhoz, mert a célokban egyet értünk. Ami a Horizont 2020-at illeti, és a tárgyalások során is emlékeztetnék rá, hogy a tanács és a bizottság eredetileg E, oly módon akarta megváltoztatni a e, szabályozást, hogy ez az 1 milliárd euró, e, ez, ez, ez egyáltalán nem volt lehetséges. Másik dologban is sikeresek voltunk. A, a globális mars fel nem használt részét is felhasználhatjuk, ami azt mutatja, hogy igazunk volt, és ezt a jövőben is meg lehet majd tenni. Eh, és aztán van egy másik dolog. Eh, minden eh, minden költségvetési évben egy alapot, akkor fogjuk az alapot létrehozni, és erről korábban a tanács szintén nem akart beszélni. Ami pedig a célkitűzésekhez illő projektek kiválasztását illeti, a számra most nem is emlékszem pontosan, ugye az ITRE prioritását, prioritásait, azokat megvédtük, és benne vannak a rendeletben is. Ez, ez egyben lehetőség és kihívás is, mert mert kutatási célokra is fel lehet használni, meg persze másra is. Nyilván az alapkutatásokra szolgáló költségvetési sort is védelemben kell részesíteni. Nem lennék komoly ember, hogyha Eh, azt mondanám, hogy eh, a 2,2 milliárd eurót azt eh, azonnal megkaphatjuk, és a 2016-os év során rendelkezésre áll. Ezt nem mondhatom. Azt kell látnunk, hogy melyek azok a határok és vonalak, amelyeket már idén el kell kezdenünk védeni, és a következő folyamatban, a következő költségvetési évben már csökkenjen a hatás. Ezekkel az összegekkel, ezekkel a sorokkal lehet megvédeni a 2016-os célunkat. Ez egy hosszú menet, ami előtt állunk. Ehhez szükségem van az önök támogatására, az önök költ kötelezettségvállalására, E, biztos vagyok benne, hogy egy általános konszenzus az lesz. Nem biztos, hogy minden egyes védendő költségvetési sorra vonatkozóan, de én azt remélem, hogy, hogy e, a, az összegek és a főbb sorok vonatkozásában e, meg lesz a, a konszenzus. A célunk ugyanaz, a lehető legnagyobb mértékben minimalizáljuk a költségvetési e, csökkentés hatását, a Horizont 20-ra gyakorolt hatását, e, illetve a CEF-re gyakorolt hatását. Ez a két program egyébként, amelyet a bizottság kezel, és volt idő, amikor azt gondoltam, hogy az egy milliárd lehetetlen, de mégis sikerült. Ami a kifizetéseket illeti, nincsen prioritás a kifizetésekre vonatkozóan. A kötelezettségvállalásokra vonatkozóan vannak prioritások. A kifizetések azok igazándiból a kötelezettségvállalások logikus következményei a kohéziós politika, az 1B fejezet, az az az, amelyet leginkább érint a, a fizetési elmaradás nyilvánvaló, ezzel a logikával oda kell a legtöbb pénzt csoportosítani ahhoz, vagy adni ahhoz, hogy, hogy ezek a pénzek kikerül, kifizetésre kerüljenek. Tehát ez 1B fejezetre. Egyébként ezt a, a rendelet is kimondja, a szabályok is kimondják, valamint a több éves költségvetési keret rendelete is kimondja, hogy N plusz 3-as szabály van e-, ezen a ezen a, ebbe, e, ezt a fejezetet illetően. E, tehát ez az N plusz 3 szabály az, ami, amit nekünk figyelembe kell vennünk. Nem szabad összekeverni más politikákkal. A kohéziós politika egy sor országban valójában érinti a kutatást is, és érinti az intelligens növekedést is. Tehát itt nem csak beruházásokra, operatív programokra, programokról van szó. Egy sor országban a kohéziós pénzek, azok növekedésre, KKV-kra, vállalkozói szellemre, kutatásra fordítódnak, ezt ne felejtsük el. Nyilván ezt a csatát folytatni fogjuk a 2000 a Horizont 2020-ért, illetve a CEF-ért. És biztos vagyok abban, hogy önök támogatni fognak. Ami a COSME programot illeti, ott, ott is van csökkenés, de e-, ezt én bevallom, de formálisan ez, ez nem teljesen így van. E, ugyanis ott frontloading van. A frontloading az azt jelenti, hogy a következő évben, években kevesebb pénzek lesznek. E, ez gyakorlatilag a magyarázat egy része, de ez is egy olyan program, amit én meg akarok védeni, mégpedig ez is az egyik prioritás. A trialógusra elfogadott mandátumból látszik, hogy az önök prioritásai egyben az én prioritásaim is. Nyilvánvalóan én odafigyelek az önök véleményére is, és a jelentés tervezetben is, amiről majd 23-án szavazunk, ez már szerepel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. José Manuel, köszönöm a nyitottságát az ITRE bizottság prioritásai irányába. Azt hiszem, hogy az ipar versenyképessége szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hiszen szeretnénk kilábalni közösen a válságból. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. És minden jót a Költségvetési Bizottságban. for great cooperation. Thank you. Uh, dear colleagues. Tisztelt kollégák! Térjünk át az utolsó rendi pontunkra, az ebédszünet előtt legalábbis. A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlatváltozási megállapodás felé a jelentés címe, és az előadó Sankeli. A kollégánk itt van, itt van velünk, és emlékeztetném önöket arra, hogy az MV és az ITRE közötti együttműködésről van itt szó, ami nagyon fontos számunkra. közös hatáskörrel rendelkezünk az éghajlattal kapcsolatos kérdésekben, de vannak kizárólagos jogkörök, amelyek pusztán az ITRE-re vonatkoznak, mint például az energia, carbon leakage, a növekedés, munkahelyteremtés, versenyképesség, a gazdaság, az ipar versenyképessége, valamint a KKV-k helyzete, és az Envivel közös a illetékességünk. Az Európai Parlament állásfoglalásának alapja egy saját kezdeményezésű jelentés lesz, amelyet az Envi készít, de az ITRE véleményt készít ehhez. Vagyis a módosítók előterjesztésének lesz egy határideje, és ezt követően Szavazunk az itrében, az árnyékjelentéstevők is egyeztetnek néhány héttel az MV bizottság jelentésének elkészítése előtt, vagyis sok időnk nincs. Most azonban elkezdjük az eszmecserét, amire 45 percet különítettünk el. És szeretném az előadót megkérni, Kelly urat, hogy ismertesse ezt a véleménytervezetet. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy az ITRA és az MV kapcsolatát tisztázta, valamint a módosítók benyújtásának idejét. Nagyon időszerű ez a vita, főleg ha figyelembe veszük az elmúlt hetekben vonban zajlott egyeztetésekkel többen azt sugalták, hogy kevés előrelépés történt. Ennek ellenére azért vannak biztató lépések, ugyanis a tárgyalásokban is a bizalom tükröződött, ami fontos. A véleménytervezetben felhívtam a figyelmet arra, hogy szükség van egy kötelező érvényű megállapodásra az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ez a lényeg. Ez nagyon fontos, és továbbá fontos az is, hogy ez a globális kötelező érvényű megállapodás létrejöjjön, hogy a kétszázalékos célkitűzésnek előre eleget tegyünk, és ezt pozitívan kell megközelítenünk. Hangsúlyoznunk kell, hogy milyen előnyökkel jár ez a megállapodás az új képességek, az új munkahelyek megteremtése szempontjából, valamint a gazdasági növekedés serkentése érdekében. Az éghajlatváltozás kezelése a gazdasági növekedéssel fog kéz a kézben járni. Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy ha nem teszünk semmit, annak komoly következményei lesznek, hiszen a világon partnereink is tisztában vannak ezzel. Úgy vélem, hogy Európának arra kellene ösztönöznie más országokat is, hogy csatlakozzanak Európához. Egyértelmű kötelezettségvállalásokra van szükség a versenytársaink részéről is nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amelyben mások nem követik a mi nagyra törő céljainkat. Éppen ezért vezető szerepet kell betöltenünk, de a többi ország tudtára kell adnunk azt is, hogy Európa kész erre a kész ezen vezető szerep felvállalására, amennyiben nem mi vagyunk az egyetlenek, akik fellépünk ebben a lényeges kérdésben. És ezzel át is térnék a szén átszivárgásra azt hiszem, hogy ebben a tekintetben biztosítanunk kell, hogy meghozzuk a szükséges rendelkezéseket annak érdekében, hogy ha esetleg más országok nem vállalnak hasonló kötelezettségeket, akkor mi ezt megtegyük. Védenünk kell a munkahelyeinket, a gazdasági növekedést Európában, és fenntartható fejlődésre van szükség Európában. Ez nem szabad, hogy helyett nem szabad, hogy környezetvédelmi szempontból károsabb folyamatok kerüljenek előtérbe. Márpedig ennek a kockázata fennáll az agrárvállalatok esetében. Ez kontraproduktív lenne a globális fellépés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából, főleg akkor, amikor a globális lakosság, a világon a lakosságnak szüksége van az élelmiszertermelés növekedésére. Tehát egy kötelezérvényű megállapodásra van szükségünk, és a carbon leakage nem szabad, hogy vita tárgya legyen, hogyha ezt a célunkat elérjük. Az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerében komoly lehetőségek rejlenek, hogy a kibocsátásokat hatékonyan csökkentsük. A következő időszakban biztosítani kell, hogy a célját ez a rendszer hatékonyan eléri. Úgy vélem, hogy hosszú távon arra kellene törekednünk, hogy egy globális kibocsátáskereskedelmi piacot hozzunk létre. Ezt egyébként a közelmúltban nem más, mint a német kancellár is kezdeményezte. Egy hasonló keretre van szükségünk globális szinten, ezáltal a világ egészében csökkenthetjük a kibocsátások szintjét, és fokozhatjuk a gazdaság, az ipar versenyképességét. A piacok méretét is ez javíthatja, illetve a források hatékonyabb oda rendelését az energiaágazatban. Természetesen egyértelmű az is, hogy egy megfelelően működő rendszerre van szükségünk az Európai Unióban, még mielőtt egy globális rendszerben gondolkozhatnánk de legalábbis ez kell, hogy legyen a hosszú távú célunk. Többen hangsúlyozták eh, a múltban, hogy a gazdaságilag káros támogatásokat fokozatosan meg kell szüntetni. Ezt eh, különböző tanulmányok is alátámasztották. Az ilyen támogatások, az ilyen szubvenciók eh, torzítják a versenyt, a piacot, és negatívan hatnak az innovációra is. Továbbá ez a fokozatos megszüntetés már csak azért is szükséges, már csak akkor is szükséges, hogyha szeretnénk a a források arányát növelni. Egyelő szabályokra van szükség, hogy a tiszta technológiák terjedhessenek. Ez kulcsfontosságú eleme az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, és biztosítanunk kellene, hogy a piacra ne helyezzük további terheket. Az innováció és a technológia összekapcsolódik, egy egyeztetett gazdasági fellépésre van szükségünk a tiszta energia technológiák terjedése érdekében. Globális kötelezettségvállalásra, a kutatás támogatása céljából, ez egy nagyon pozitív jelzés lesz. Az Európai Unió már több tiszta energiatechnológia terén vezető szerepet tölt be. Juncker úr is támogatta ezt, és azt akarja, hogy ezen a téren Európa élvonalba kerüljön. Ez egyébként egy olyan cél, amelyel egyetértek és támogatom. Arra is tekintettel kell lennünk, hogy az európai vállalatokat átlátható, védenünk kellene az energia, a technológia transfer tekintetében is a feltörekvő országokkal szemben, de biztosítanunk kellene, hogy az innovatív ágazatok esetében hatékonyak a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezések. A bioenergia ágazat is fontos szerepet tölt be a kibocsátások enyhítése szempontjából. Ide tartozik az is, hogy az erdészet milyen komoly mértékben tudja, tud ehhez hozzájárulni. A biomassa, illetve a fenntartható erdészet komoly mértékben csökkentheti a kibocsátásokat, és hozzájárulhat a szén tárolásához. A föld, felhasználásán, föld felhasználása is lényeges, Padejo úr jelentése foglalkozik ezzel a témával. Végezetül fontosnak tartom, hogy szemügyre vegyük a megállapodás egyéb feleit is, az Egyesült Államok, Kína részéről biztató jelek érkeztek, de az Európai Uniónak mindenképpen komoly szerepe van, amikor biztosítja majd, hogy ezen pozitív jelzések tényleges kötelezettségvállalásba torkoljanak decemberben. Határozott fellépésre van szükségünk, hogy partnereink is elkötelezik magukat a üvegházhatást okozó gázok csökkentése mellett, és költséghatékony csökkentésre van szükség. 2000 50-ig a háztartások esetében is a kibocsátások csökkentésénél. Az Európai Uniónak a 2030-as célja felül kell majd vizsgálnia. Az előadó kérte is az éghajlatváltozási célok felülvizsgálatát. Még egy mondatot engedjen meg nagyra törőbb célkitűzésekre van szükség az EU részéről. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó úton járunk, és remélhetőleg Párizsban sikerül majd a megállapodás. Köszönöm szépen, Kirton Darling képviselő az SZND részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Sonnak, a raportőrnek ezt a nagyszerű munkát, mert jó alapot biztosít a további munkához, az árnyék előadókkal is konstruktívan tárgyalt, tehát e- ez lehet a kiinduló alapunk különösen örülök annak, hogy felszólít arra, hogy az EU játsza a vezető szerepet a klímaváltozás következményeinek enyhítésében, eh, arra, hogy globális eh, kötelező érvényű megállapodásra van szükség mindenki között, és eh, bár a szövegben nincs, az IPCC két fokos felmelegedéses szenáriózéjához is ragaszkodni kell, az ETS-t össze kell kötni a többi kibocsátás kereskedelmi rendszerrel annak érdekében, hogy ki kialakuljon egy globális piac, a támogatások és szubvenciók kivezetése, amely különös bizonyos területeken torzítja a versenyt, illetve az elismerése a bioenergetikai ágazat fontosságának. Tehát ezek jó kiinduló pontok, de vannak olyan dolgok, amelyekben nem teljesen értünk egyet, és vannak olyan dolgok, amelyeket hiányolunk. Először is az árnyékelőadók ülésén azt vetettük fel, hogy a véleménynek legyen egy pozitív kitekintése, és igazságos átmenetről is beszéljünk. Vagyis a munkahelyteremtés járjon kéz a kézbe a klímaváltozás elleni fellépéssel, illetve hogy az iparunkat az alacsony széndiokszid kibocsátás felé kell terelnünk. Ugyanez a globális piacon is érvényesülnie kell, szeretnénk ágazati roadmapeket látni, és összehasonlítani összehasonlíthatóvá tenni azokat a nemzetközi eh, fellépésekkel. Ami a támogatások kivezetését illeti, jó dolog az, hogyha az átmenetet gátló eh, támogatásokat eh, vezetjük ki, de a gazdaságilag káros jelző a szövegben az igazándiból kérdőjeles. Tehát tisztázni kellene ezen a területen, hogy mégis mit ért ez alatt az előadó az agrárvállalkozások pedig a külön kiemelése, bár én megértem, hogy Írország szempontjából ez fontos, de én azt gondolom, hogy az egyensúlyát kicsit kimozdítja ennek az egész véleménynek. Ami pedig a technológiai transfereket illeti, ott csatlakoznunk kell ahhoz a parlamenti állásponthoz, hogy támogatjuk a K szervet, illetve az együttműködést a világ többi részével, és szívesen megosztjuk velük a tudományos munkánkat, illetve technológiafejlesztésünket. Eh, egy hiányérzetünk van az energiahatékonyság miatt, mert hogyha megvizsgáljuk az IPCC jelentéseit, és különösen a tavait, akkor ott különösen rámutatnak az energiahatékonyságra és arra, hogy ez nemzetközi szinten hogyan javítható, mert a hatékonyság növelése és a magatartás hozzáállás megváltoztatása klímaváltozás enyhítése szempontjából szintén fontos. Ezt a vonalat erősíteni kellene a jelentésen belül szintén szeretném hozzáadni a jelentéshez a bioenergiai vonalat, amikor CCS-sel kombináljuk a biomasszát, az valójában negatív kibocsátást is jelenthet. Tehát eh, ezt eh, szeretnénk, eh, ezt szeretnénk, hogyha a nemzetközi javaslatainkban is megjelenne a CCS vonatkozásában, ugyanis megélénkülni látszik a nemzetközi párbeszéd. Ami pedig azt illeti, hogy a világ többi országa hogyan lépjen fel, Eh, nyilván minden ország szeretné elérni, hogy a partnerei eh, megfelelő kötelezettségeket vállaljanak, ugyanakkor nekünk oda kell figyelnünk arra is, hogy a fejlődő, illetve a gyorsabban fejlődő országok hogyan tudnak, eh, milyen segítséget kaphatnak tőlünk ahhoz, hogy erőforrás hatékony gazdaságot alakíthassanak ki. Végezetül szerintünk a, egy kötelezettségvállalás kellene tenni a GDP arányos minimális klíma mitigációs kiadásokra itt 0,2%-os határt szabnánk meg, ami azt jelenteni, hogy ténylegesen meghatározunk egy határt, tehát nem csak vizet prédikálunk, hanem vizet is iszunk. Az ALDE részéről adom át. Uh, uh, Federlei úr, eh, köszönöm Kelly úrnak a jelentését, és eh, a eh, szociális demokratákhoz csatlakozva én is köszönöm a konstruktív hozzáállását. Ami a széndiokszid kibocsátás szivárgását, a carbon leakage illeti, örülök, hogy foglalkozunk ezzel a, ezzel a, ezzel a Eh, ezzel a problémával, ugyanakkor ezzel okosan, intelligensen kell foglalkozni. Tudjuk, hogy az európai ETS rendszerben lesz elmozdulás júliusban, ami azt jelenti, hogy benchmarkok kerülnének bevezetésére, ugyanis Európának a jobb ágazatait és iparágait ki akarjuk meg akarjuk különböztetni ugye a carbon leakage szempontjából. Tehát csak azokat kell védeni, azokat az ágazatokat, amelyek jól teljesítenek. Nem akarjuk megvédeni azokat, amelyek gyengén teljesítenek. Tehát eh, itt eh, talán úgy kellene megfogalmazni, hogy a benchmark rendszert meg kell erősíteni, illetve eh, modernebbé tenni, tehát például el kell tekinteni adott esetben a történeti számok használatától, mert az acélipar vonatkozásában. Ugye így kibocsátás csökkenést láttunk, mármint termelés csökkenést láttunk, reméljük, hogy ez majd növekedni fog, de most ennek a következménye az, hogy a szabad allokációk meghaladják a felhasználás lehetőségeit. A szabad allokálásnál pedig azt szeretnénk a benchmarkokkal elérni, hogy a legjobban teljesítő ágazatok kapják meg ezeket a szabad allokációkat, vagy ingyenes allokációkat. Ami a támogatások kivezetését illeti, azt támogatom. Eh, ugyanakkor amikor azt mondja, hogy gazdaságilag káros, akkor gyakorlatilag egy ideológiai vitának ágyaz meg, hogy melyik támogatás eh, káros gazdaságilag. Én piaci liberálisként azt mondom, hogy minden támogatás káros gazdaságilag, de tudom, hogy ezzel egy csomóan nem értenek egyet. Eh, tehát én inkább a környezetvédelmileg károsra, nem pedig a gazdaságilag károsra hegyezném ki a dolgot. Tehát a jelenlegi megszövegezés Eh, az, eh, az, eh, az, az egy fontos dolog. Csak akkor szabad nálunk kivezetni ezeket a támogatásokat, ha mindenhol máshol is kivezetik. Mi több milliárd eurót használunk fel támogatásokra, amely összegnek jobb helye is lehetne, és hasznosabban lehetne elkölteni, akár úgy is, hogy Párizs felé nagyobb utat tudjunk megtenni. A jövőben eh, én magam is eh, konstruktíva próbálok lenni annak érdekében, hogy jobban megértsük egymást, de már most látom, hogy a frakciók nagy része alapvetően egyetért a legfontosabb dolgokban, és ha meghallgatjuk egymást és kompromisszumokra törekszünk, akkor szerintem jó eredményt fogunk elérni. Köszönöm. Köszönöm. És most pedig Zsadó képviselő következik a zöldek részéről. Köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is ezt a e, munkát. A, a szocialista és liberális kollégák már most e, tettek egy sor olyan megjegyzést, amihez én is csatlakoznék. Nyilvánvaló, hogy harcolni kell a carbon leakage ellen. E, mi mindig is támogattuk azt, hogy Európa meg tudja védeni azokat az ágazatokat, amelyek reformképesek, és amelyeket fenyeget a klímadömping, ha úgy tetszik, e, a tapasztalat azt mutatja az elmúlt évekből, hogy nem szabad összekeverni azokat az ágakat, iparágakat, amelyeket a külső verseny leginkább veszélyezteti, Eh, mert ezek az ágazatok azok, amelyek az európai ETS rendszernek a legnagyobb kedvezményezettjei is, és gyakorlatilag a vállalati treasury 100 eh, milliós értékek, vagy akár milliárdos értékek jelennek meg, eh, az Ámszerol mitárla gondolok, olyan ingyenes e, emissziós jogokat kapnak, amelyeknek van ténylegesen piaci értékük. Tehát meg kell gondolnunk azt, hogy kit, kit védelmezünk és hogyan védelmezzük. E, aztán a, van egy olyan felhangja ennek a jelentésnek, e, amely ugye egyrészt arról szól, hogy klíma megállapodásra kell törekednünk, és ez egy jó dolog, és arról beszél, hogy az átmeneti gazdaság megteremtésében, a az energia átmenetben Európának vezető kell szerepet, szerető szerepet kell játszani, miközben elvárja, hogy mások is kövessék. Nekünk komolyan kell ezekről a dolgokról beszélnünk, amikor megnézzük, hogy az Irén a, a megújuló erőforrásokról mit mondott a legutóbbi időkben, akkor azt látjuk, hogy versenyelőnye van annak, aki az új erőforrásokba, az új megújuló erőforrásokba investál, látjuk azt is, hogy újabb technológiák jelennek meg, és akár már támogatás nélkül is versenyképes a konvencionális energiával egyik-másik megújuló energia termelési lehetőség. Látjuk azt, hogy globális piacon a foszilis energia Eh, gyakorlatilag minden percben 10 millió eh, euró, illetve dollár támogatást kap, ami, ha kiszámolják, az eh, egy iszonyatos nagy összeg. Ez a társaságoknak egy nagyon komoly előnyt jelent. Tehát szerintem nekünk ambiciózusabbnak kell lennünk, és tudnunk kell, hogy nem lesz párizsi megállapodás akkor, hogyha Európa nem játsza el a vezető szerepet. A kínaiak nem fogják, az amerikaiak sem fogják. Ez egyértelmű, egy nemzetközi megállapodásban ők nem fognak vezető szerepet játszani, Európának kell. Ugyanakkor a felépítmény eh, vonatkozásában Európának eh, ambiciózusnak kell lennie, és ez azt jelenti, hogy az energia átmenet vonatkozásában is ambiciózusnak kell lenni, agrár átmenet, eh, közlekedési átmenet, minden ilyen területen ambiciózusnak kell lenni. Látjuk azt, hogy az európai városok és régiók ehhez hogyan állnak hozzá. Látjuk például a Covenant of Mayors, a polgármesterek megállapodását, ami, ami ígéretes, illetve és a klímacsomag az nem illik bele ebbe a hatalmas dinamikába, amiket látunk eh, városi, regionális szinten eh, nekünk. Nem szabad a dinamikát eh, hagyni megbukni, lelassulni, azért, mert bizonyos érdekcsoportok ezt nem akarják. Vannak olyan cégek, amelyek fenyegetve érzik magukat az energetikapolitikánk át hangolását miatt nem ezekre kell odafigyelni. Én azt gondolom, hogy itt az energia átmenet vonatkozásában lelkesebbnek kell lenni a jelentésnek, és nem azt mondani, hogy ha az ausztrálok nem csinálják, ha az amerikaiak nem csinálják, a kínaiak nem csinálják, akkor soha nem lesz semmi belőle. Köszönöm. Köszönöm. És Ferrer a kolléga a GUA képviseletében. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, hozzáfűzni néhány dolgot a véleménytervezetről, amelyről vitázunk, illetve eh, arról is, eh, amit már az előttem szólók elmondtak. Úgy értem, hogy nem adottak még a feltételek ahhoz, hogy itt ezt az eszmecserét megtartsuk most. Tíz perccel ezelőttig hat nyelvi változat állt pusztán rendelkezésre ebből a véleménytervezetből, ez pedig kevesebb, mint egy harmada a hivatalos nyelveknek, amelyeken el kellene készíteni ezt az állásfoglalás tervezetet. Nem ez az első alkalom, hogy ez megtörténik egyébként sőt az én kék gazdaságról szóló jelentésem, amelyről nemrégen szavaztunk, ott is valami hasonló történt. Én nem is voltam hajlandó bele bocsátkozni a vitába egészen addig, amíg az összes fordítás nem állt készen, és úgy gondolom, hogy az összes jelenlevő frakciónak komolyan el kellene gondolkoznia ezen nem kivételes vagy rendkívüli helyzetek ezek, hanem olyan helyzetek, amelyek egyre inkább szabályá válnak. Szigorúan tiszteletben kellene tartanunk a többnyelvűség elvét, mert ha nem, akkor gyakorlatilag megkérdőjelezünk egy alapvető elvet, amely az intézmények működése szempontjából kulcsfontosságú. Én eh, nem akarom ezt az elvet megkérdőjelezni, ezért most eh, nem akarok részt venni ebben a vitában, de szeretném azért eh, hangoztatni, hogy nagyon sajnálom ezt a helyzetet, sőt tiltakozom is ez ellen, és kérnék mindenkit, hogy gondolkozzon el ezen. Gondolkozzunk el azon, hogy azon csökkentések, amelyekről a parlamenti kiadások kapcsán döntöttek a tolmácsolás és a fordítás kapcsán érdemes volna elgondolkozni az, hogy ez mennyiben érinti a mi munkánkat, hogyan befolyásolja ez a munkánkat. Ugyanis megkérdőjelezzünk egy alapvető elvet, a többnyelvűséget. Ezt a felhívást szeretném intézni a kollégákhoz, és még egyszer sajnálom ezt a helyzetet, tiltakozom ez ellen, a dolgokat gyorsan, a dokumentumokat gyorsan le kellene fordítani, a parlamentnek fel kellene vérteznie magát a szükséges eszközökkel, forrásokkal, amelyek lehetővé teszik a tolmácsolást és a fordítást, hogy sürgősen orvosoljunk ilyen helyzeteket, mint ez. Köszönöm. Uh, thank you, Karik. Köszönöm. Teljes mértékben igaza van abban, hogy a többnyelvűség egy nagyon fontos eleme itt az általános szellemiségnek az Európai Unióban. És mind a 28 tagállam, amely képviseltetve van, ezt elfogadta, és 24 hivatalos európai nyelv van, megvan az eljárási szabályzat. Ön említette már ezt a témát egyszer-kétszer. És hadd emlékeztessem, hogy a szavazáshoz az összes, tehát valamennyi nyelvi verzió megléte szükséges. De az eszmecseréhez az eljárási szabályzat értelmében nem szükséges valamennyi nyelvi verzió megléte. Erre szeretne, szeretném önt emlékeztetni. Úgyhogy talán nincs értelme az időt vesztegetni azzal, hogy ön erre újra és újra emlékeztet bennünket. Egyetlen egy dolgot lehet itt tenni, az eljárási szabályzatot megváltoztatni. De ez egy teljesen másik dolog, az AFKO szakbizottságban van, ele, van erre lehetőség. De most azt kell, hogy mondjam, az eljárási szabályzat nagyon világosan fogalmaz. Valamennyi nyelvi verzió megléte csak a szavazáshoz szükséges, és én ezt nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam, ez sajnálatos, de ezt kell mondjam. Persze sokkal jobb mindannyiunk számára, hogyha rendelkezésre áll valamennyi nyelvi változat. És szeretném azt kiemelni, hogy az ön véleménye és megjegyzései nagyon fontosak a számunkra. Tehát általánosságban én önt csak támogatni tudom, Azonban az eljárási szabályzat megvan, és nem mindig van arra lehetőség, hogy valamennyi nyelvi verzió elkészüljön az eszmecseréig. Elnézést kérünk, ezen megpróbálunk javítani, hogy lehetőleg a legtöbb nyelvi változat elérhető legyen az eszmecseréhez. Mert ugye mindig csak a folyamat végére kötelező mindegyiket elkészíteni, hiszen nem lehet szavazni enélkül de megteszünk minden tőlünk telhetőt, és köszönjük szépen a véleményét. Miriam Lelinak adom meg a szót. Most az egyéb hozzászólók főcím alatt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ebbe a kategóriába besodort, behelyezett engem, besorolt engem. Szeretném az előadónak megköszönni a munkáját, és azt hiszem, hogy tovább tudunk indulni ebből a munkából, a legfontosabb témákat érinti, azokkal az intézkedésekkel együtt, amelyek az éghajlatváltozásról, illetve az ágazat versenyképességéről szólnak, és én ebből kiindulva szeretnék tovább lépni. Szerintem Párizsban az kellene, hogy legyen a célja valamennyi vezető gazdaságnak, hogy jogilag kötelező érvényű célokat tűzön ki azért, hogy a kibocsátását helyezés problémáját csökkentsék, és egyéb hatékony kibocsátáscsökkentési intézkedéseket fogadjanak el. Valamint garantáljunk azt is, hogy a megállapodás valamennyi aláírója valóban be is tartsa a vállalásait. A támogatást oda kell jutatni, ahol erre szükség van, de valamennyi tagállamot számoltassunk el, ha nem tartja be a szabályokat. A megfelelő hatékony karbon árazás segíti elő az éghajlatváltozás ellen, éghajlatváltozás elleni küzdelmet, de a stabilitási tartalék is, piac stabilitási tartalék is nagyon fontos, és az európai ETS rendszer alapvető régióit is be kell még azonosítani. A szénpiacokat össze kell kapcsolni az elvekhez, tehát ugye a rendelkezésre álló kibocsátás csökkentési lehetőségekből egy pult lehet létrehozni. Nem biztos, hogy ez teljes mértékben egyenlő játékszabályokat tesz lehetővé, de a kibocsátások csökkentéséhez hozzájárul. Még egy valamit szeretnék látni ebben az anyagban, ez pedig a kapcsolat a tengeri környezet és a kibocsátás csökkentés közti kapcsolat, és itt a közlekedést is említsék meg, mert a második legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó az energiaipar után a közlekedés. Tehát a nemzeti szintről itt nemzetközi szintre kell emelni ezt az egészet, mert a földrajzi határokon átnyúlik ez a jelentés. Ha valóban az éghajlatváltozással szemben akarunk fellépni, és a versenyképességet megtartani, akkor így kellene fellépnünk. Tehát én ezeket a dolgokat szeretném még látni az anyagban. Köszönöm, mondja az elnök úr. Ha jól értem, akkor az EFDD képviselője Tamburánó úr kíván szólni. Köszönöm. Káldom. Mi nagyon örülünk annak, hogy a piaci torzulásokat a foszilis energiák miatt megemlíti a jelentés. Nem környezetvédelmi szervezet, hanem nemzetközi eredményeket sorolok. Itt kiszámolták, hogy a foszilis üzemanyagok felhasználása által okozott kár több mint 50 ezer milliárd eurós kárt fog okozni a világ GDP-jének, tehát nagyon nagy százaléka ez és ezt azért kell kiemelni, mert nagyon kritikus tudományos szinten, gazdasági és diplomáciai szinten is. A tudományos szinten azt a érvet kell említenem, amely majd az envihez tartozik, az, hogy itt az adatokat figyelembe kell venni. Ezt egyelőre nem említik meg. Az ENSZ egyezmény 5 bekezdésében érdemes megemlíteni, ötös pontjával bekezdéssel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az nemzetközi tudományos közösség egybefüggő véleményéről van szó. A biodiverzitás megőrzése, illetve az éghajlatváltozással szembeni küzdelem összekapcsolódik, és nagyon súlyos következményei, ipari és egyéb következményei vannak a cselekvés hiányának. A javaslat, keli javaslat hetes bekezdésében diplomáciailag veszélyes javaslat szerepel, aláhúzza a gazdasági előnyöket, amelyeket az ágazat versenyképességének hozhat az, hogyha a szereplők cselekszenek az aláíráskor mindig csak az előnyöket soroljuk fel, most így cselekszünk. Tulajdonképpen csak a gazdaságról, finanszírozásról beszélünk, tehát ez gyakorlatilag a szokásos üzletmenet, és mindig a jó dolgokat említjük ki. A helyi gazdaság, a társadalom aktív bevonását nem említik, pedig csak így lehet hosszú távú megállapodást aláírni hadd emlékeztessek arra, hogy nemrég fogadtunk el egy állásfoglalást ebben a parlamentben, és azt mondtuk, hogy a tagállamok a GDP-jük 2%-át használják fel az új fegyverek kifejlesztésére. Talán bölcsebb lenne, hogyha ezt a százalékot a katasztrófa helyreállítás és az éghajlatváltozásra szembeni küzdelem, illetve az érokarbon társadalom megteremtésére fordítanák. Köszönöm, mondja az elnök, és Kathleen van Brentnek adom ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem ismételném meg, amit elmondtam korábban, a kollégák is nagyon sok fontos szempontot említettek. Talán az a lényeg, hogy a közvéleményt kellene itt meggyőzni. Ez a legfontosabb. És nagyon jó jel, hogy tulajdonképpen még a pápa is érdeklődik ezen témák iránt. Én nem vagyok jó magam katolikus, de üdvözlöm azt a tényt, hogy a jelenlegi pápa igen rendkívüli személyiség, és egy ciklikát fog majd kiadni az éghajlatváltozással kapcsolatban, valamint összekapcsolja a gazdaságot, illetve a szegénységet, az egész társadalmi, tehát a társadalmi folyamatokat, és én határozottan hiszek abban, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, de nem csak az emberek gondolataira apelálva és a logikájára apelálva, hanem a szívükhöz is eljutva. És én nagyon remélem, hogy a pápa meg tudja ez utóbbit tenni. Amerikában komoly a szkepticizmus, komoly szintű, Európában is megvannak a szkeptikusok, nagyon sokan tagadják az éghajlatváltozás tényét, és ezt lehet látni, hogy a politikai vezető szerepvállalására hatalmas szükség van, tulajdonképpen a pápa segítségén nagyon hasznos lehet, én remélem, hogy hatékonyan tud kommunikálni kevésbé jó hír a jelentéssel kapcsolatban, hogyha megnézzük, hogy milyen vállalásokat tettek eddig az érintett partnerek, és hogy ez mennyire elmarad az eredeti célkitűzéstől. Ha meg akarjuk valóban valósítani, amit kitűztünk, hát akkor többet kellene tenni, mert az évszázad végéig 3,5%-kal nő az átlaghőmérséklet, a szárazföldi területeken 4%, és tudjuk, hogy ennek mi lenne a hatása Európában és szerte a világon. Tehát muszáj ezeket az ígéreteket számon kérni, és pénzügyi kötelezettséget is látni és számon kérni. Én nagyon remélem, hogy az előadónk jó megállapodást tud majd kötni a végén, és ahogy ugye elmondtuk nem régiben, az előrehaladás érdekében, az itrében és mindenütt máshol egy nagyon hatékony jelentést kellene megvalósítanunk. Igen, mondja az elnök, még Ferenc pápa is elmondta, hogy az éghajlatváltozás témája mennyire fontos az emberiség életében. Ez tulajdonképpen váratlan volt tőle, azt mondhatom. Kárinc kollégának adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Hát az előttem szólókat hallgatva Kelly for... Először is Sean Kellynek szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon kiegyensúlyozott ez a jelentéstervezet, de igaziból azt kívánom, hogy mi többet tegyünk Európa, a világ kibocsátásának a 11. százalékát teszi ki. Ugye mondtuk, hogy ez egy rossz dolog, és csökkenteni kellene, de hát a probléma az, hogy az, a kibocsátások ból csak 11% áll a mi ellenőrzésünk alatt, tehát még ha mi nullára csökkentenénk is a kibocsátásainkat, akkor sem tudnánk megmenteni a bolygót. Tehát a szerepünk inkább abban áll, hogy az USA-t, Kínát, Indiát és egyéb partnereket meggyőzzük és elfogadtassuk velük azokat a gondolatokat, amelyek gyakorlatilag egyetértés tárgyát képezik Európában. Az Energiabizottság által szervezett vacsorán vettem részt nem végiben. 35-40 35 40 perce beszéltünk, és volt egy politikus, aki ekkor felszólalt, félbeszakította az eszmecserét, baloldali mondjuk nevezzük így, és azt mondta, hogy én nem értek valamit. És mi, mi lehet, mi az, amit nem ért? És csak azt mondja, hogy hogy a francban, szó szerint ezt mondta, hogy a francban magyarázom el a választóimnak, hogy a magas energiaárak jók. Hát, válaszoltam én, nem így érvelünk, hanem a széndiokszid kibocsátást kell csökkenteni. Erre a válasz az volt, hogy Amerikában már régen vége is lenne, mert ott minden a versenyképességről és az árakról szól. Nálunk a vitában nincsen ez benne ez hiányzik, és szerintem ez helytelen. Az ágazatainkat nagyon csaphatjuk, de a bolygót akkor sem mentjük meg. Tehát meg kellene győzni a partnerországokat, hogy változtassák meg a véleményüket. Ennek a jelentésnek a célkitűzései, amelyeket az Európai Parlament teljes szívével támogat, egy-két képviselőt kivéve, akik nem hisznek a tudományban, vagy a tudománynak, azt hiszem, tehát az az, hogy nemzetközi megállapodásra van szó. Nemzetközi megállapodásra van szükség, de mit teszünk ennek hiányában? Vállalhatunk-e vezető szerepet? Én Lettországból származom, Zöldországról van szó, és mindenkit szeretettel meg is hívok. Az energiafelhasználásunk egyharmada megújuló erőforrásokból származik, azt hiszem nagyon jó példát mutatunk. De mi lehet ennek az oka? Az egyik az, hogy nem jelentős az ipar. A szovjet megszállás eredményeként alakult ki a mostani helyzet. Nem tudom, hogy szegények és zöldek szeretnénk-e lenni egyszerre, ez is egy kérdés. Én azért dobtam most fel ezeket a gondolatokat, mert hogyha jól tudom, akkor én kisebbségben vagyok velük, méghozzá egyedül vagyok ezekkel a gondolatokkal nem feltétlen a szakbizottságon kívül, de itt most egyedül állok a véleményemmel. Én nem kérdőjelezem meg azt, hogy el kell, hogy érjük ezeket a célokat, és hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, de ugyanakkor szeretném felvetni azt is, hogy ne felejtsük el, hogy a világ nem csak politikusokból áll, hanem az iparágakból, illetve más országokból, amelyek nagyon-nagyon versenyképesek Európa egészével. És ezzel hogyan foglalkozunk? Hát ezt kellene átgondolni. Úgyhogy én nem kérdőjelezem meg sem a tudományt, sem a célkitűzéseket, értem a tudományos tényeket, és támogatom a célkitűzéseket. A kérdés viszont az, hogy a többi gazdaságot, nagy gazdaságot a világban hogyan győzzük meg ugyanerről. Ha ez megvan, akkor a problémát megoldjuk. Kékkártyás kérdés Zsádó úrtól. Nagyon jó a képzelő ereje, kedves kolléga. Hát még nem zöld kártya, csak kék de azért csak annyit mondanék, kedves Kárinsz kolléga, hogy ma az energiai átmen, energia átmenet az megjelent. Hát el kell olvasni ezt a jelentést rendkívüli. Hát nézzük meg a gazdasági elemzéseket arról, hogy a különböző energiaforrásoknak mi az ára. A geotermikus energia, a hidraulikus, a napi, napenergia, a biomassa, és így tovább. Mindannyian olvassuk ezeket a jelentéseket, hogy ez az ilyenfajta energia megtermelésének ára ugyanannyi, mint hogyha foszilis energiát használnánk, illetve atomenergiát. Ez egy gazdasági valóság, ez nem az én vagy bárki más ökológiai fantazmagóriája, ez a gazdasági valóság. Aztán, ha olvasgatjuk ezeket a jelentéseket, gondoljuk végül, végig azt, hogy mondjuk mi történik 1 millió befektetett euróval ezekbe az energiaforrásokba. Ez 1,5%-os munkahely teremtési arányt teremt a foszilis energia területén, és, kés, és a, például a Németországban a megújuló energiák esetén 7%, 7% és így tovább. Nagyon nehéz ezt elmagyarázni, de hát ez a mai racionális világ. Vége, mondja az elnök úr, még egy kék kártya a Fedele kollégától. Elnézést kérek, elfelejtettem Kelly úrnak az elején mondani valamit. A copyright említésekor szerintem ne próbáljuk súlyosbítani azt a helyzetet, ami a házban van, ugye dolgozunk a copyrighton, az európai ágazatok védelmén, és így tovább, tehát azért itt ne próbáljunk politikai káoszt okozni, azért járjunk el itt óvatosan. Ez volt az egyik dolog, amit elfelejtettem. A másik dolog pedig Karin úrnak mondom, hogy Svédországban nálunk is nagyon-nagyon magas a széndiokszid adó. Az európai ETS rendszernek a tetejében, és mégis a mi ágazataink sokkal versenyképesebbek, mint másút, és nagyon nyereségesek ezek, és hogyha én megkapom mondjuk a villanyszámlámat, vagy akár mások, ez alacsonyabb, mint korábban. De mi működőképes piac részei vagyunk. Valószínűleg ez eh, nem úgy van, mint máshol. Tehát önöknél is eh, muszáj, hogy működjön a piac, ugyanúgy, mint mondjuk Észtországban és máshol. Ha ezt megoldjuk, akkor tudjuk elérni a megoldást méghozzá anélkül, hogy aláásnánk Európa vezető szereté, szerepét abban, hogy nemzetközi megállapodást tudjunk kötni. Mi történik, hogyha nem tudjuk megkötni ezt a nemzetközi megállapodást, arról egy kicsit később gondolkodjunk, vagyis hát erről is gondolkodjunk, de azért azt is vegyük figyelembe, mint cél, hogy kössük meg ezt a megállapodást. Hát ne ássuk alá a saját céljainkat, meg akarjuk kötni ezt a megállapodást, az a célunk. Elnézést, mondja az elnök úr, lejárt az idő, kérdezem, hogy van-e még valami mondani valója. Egyetértek, mondja a képviselő, hogy a piacok és az árak nagyon fontos szerepet játszanak. Köszönöm szépen, nagyon tisztességes, becsületes válasz volt ez, és a tárgyaló a Párizsi ENSZ konferenciához, ez konferenciára, ugye a DG éghajlattól itt lévő kolléga kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívták az Európai Bizottságot is, hogy néhány szóval hozzájáruljunk itt az eszmecseréhez. Amit eddig hallottunk, azt, mondja, azt mondatja velem, hogy teljes mértékben támogatjuk az ITRE szakbizottság véleményét. Nekünk is nagyon fontos Európa versenyképessége. Nekünk is nagyon fontos, hogy a kibocsátás áthelyezésre megtaláljuk a megoldást, méghozzá úgy, hogy a többi országot is bevonjuk ebbe, különösképpen a vezető gazdaságokat. Társuljanak ők is, csatlakozzanak ők is a Párizsi megállapodáshoz. Ez valószínűleg eltart majd egy darabig, még akkor is, hogyha a döntés meg lesz Párizsban, hát a ratifikációt ugye meg kell várni minden országban, és az azt is jelenti, hogy a 196 tárgyalóból, vagy főtárgyalóból ugye mindenki haza kell, hogy menjen majd, és a parlamenttől kell kérje a ratifikációt. Tehát Párizs ebből a szempontból nem jelenti a parlament részvételének a végét. Lesz még Párizs után lehetőségünk arra, hogy megvitassuk mindennek az ágazatra gyakorolt hatását. Üdvözlöm azt, hogy ez majd az innovációt fogja ösztönözni, a technológiai innovációt Európában, és ugye önök is tudják, hogy Juncker úr szeretné ezeket az előnyöket látni az elkövetkezendő évtizedekben, annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk Európában, és erősítsük a készségeket, képzettséget, és hogy továbbra is az iparosodott nemzetek között vezető szerepet töltsünk be. Azt is tudják, hogy a fejlődő országoknak szüksége van támogatásra, hiszen nem minden fejlődő ország igényli ezt, vagy van erre szüksége, de sokaknak igen, és technikai tapasztalatainkat is át tudjuk adni, hiszen Európában már évtizedes tapasztalatunk van az ilyen éghajlatpolitikák gyakorlati alkalmazására. Kínával kapcsolatban mondhatjuk ezt, itt nagyon fontos eleme ez a tapasztalat átadás, tehát nem csak a párizsi megállapodásra gondolunk itt, hanem arra, hogy kétoldalú kapcsolatokban is átadhatjuk ezeket a tapasztalatokat. Az USA-val és Kínával eddig ö, sikert ö, tudtunk aratni, sikerült ezeknek az országoknak a támogatását megkapnunk, és hát jelenleg ez jól is tükröz, ezt jól is tükrözi a javaslat a dokumentumban. Mindkét ország elkötelezett az, iránt, hogy a tárgyalásokat sikeresen le tudják zárni idén Párizsban. Azt hiszem, ennél többet nem is kell mondanom, elnök úr. Köszönöm. Of being with us is very important. Köszönjük, hogy itt volt velünk, és örülünk, hogy meghallgatott bennünket. Sean Kelly fog még szót kapni, ő a raportőr. Egy perc elég lesz, vagy többet szeretne. Nagyon sokat nem akarok beszélni, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak és a bizottságnak az elhangzottakat összességében. Szerintem minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy jó jelentést csináljunk. Néhány dolgot érdemes megemlíteni a benchmarkinggal kapcsolatban, a támogatások gazdasági érdeke, illetve értelme, illetve az innováció, az energiahatékonyság. Ezek, ezek mind olyan fontos témák, amelyekkel foglalkozni kell. A saját választó körzetemben két héttel ezelőtt jártam, eh, ahol kutató munka folyik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet áramot termelni, egyrészt az árapályból, másrészt pedig a tengerparti szélből. Ami pedig a globális kilátásokat illeti, ugye meg kell néznünk az, hogy mi történik a világban, de nem szabad előtte megkötni a saját kezünket azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk Amit pedig Chris Karins mondott azzal kapcsolatban, a megállapodás fontos, taktikai kérdésről van szó, hogyha Párizsba úgy megyünk, hogy nekünk akkor is, mi akkor is teljesítjük ezeket a célkitűzéseket, hogyha Párizsban nincs megállapodás, ehelyett azt kell mondani taktikai okokból, hogy ezek a mi célkitűzéseink, de ha ti nem csatlakoztok, akkor fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk. Nyilván vannak olyan ö, rezsimek is, amelyek kevésbé demokratikusak, mondjuk autokratikusak leginkább. Ö, nekünk pedig mindenkit meg kell tudnunk győznünk Párizsban. Ha egy egész világra kiterjedő megállapodást akarunk, ö, ugye, mert az azért fontos, mert önmagunkban nem tudjuk megvédeni az egész világot. Kínának az emissziója önmagában 25%, tehát nekik is lépniük kell Eh, köszönöm még egyszer a kollégáknak az itt elhangzott javaslatokat. Thank you. Köszönöm, kedves kollégák, és módosítók. A június 30-ig délig lehet benyújtani a módosítókat. <clears throat> Tehát délig. Two weeks. Ami azt jelenti, hogy kb. két hét áll. Next part of our procedure voting each rendelkezésükre, és aztán jön majd az ITRE-ben a szavazás szeptember elején. Június 30, tehát a módosítók benyújtásának határideje. Most elköszönök Önöktől, délután háromkor találkozunk. Három és fél órás ülésünk lesz délután. Thank you.